Number eight. Okay. Good morning. Jó reggelt kívánok kollégák, jó reggelt mindenkinek. Megkezdjük akkor a ma délelőtti munkánkat. Jó reggelt, kedves kollégák. Ich darf die unterbrochene Sitzung wieder eröffnen. Megnyitom a ma reggeli ülést, és üdvözlök mindenkit március 27-én, és egyben jelzem, hogy nyilvános az ülésünk. A weben keresztül pedig közvetítik. Folytatjuk a szavazást a mai napon. A következőkről tájékoztatom önöket. Mellettünk van egy újságíró, aki Ficó úrnak a elnökségi munkámról számol be. Nagyon örülünk annak amikor az Európai Parlamentben a közvetlen választott képviselők munkája munkájáról beszámolnak. Egy próbaszavazást szeretnénk tartani, elektronikusan is fogunk, és ma a rendszert tesztelem. Megnyitom tehát a próbaszavazást, amivel a rendszert ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Rendben. Akkor ezzel lezárom a próbaszavazást. Harmincketten vannak jelen, de csak 20 szavaztak elektronikusan. Mégis akkor hozzáfogunk. Ja, Akkor nézzük. És kezdjük a nyolcas napi rendi ponttal a mai napon. A közösségek pénzügyi érdekeinek védelme a csalás elleni küzdelem éves jelentés 2010. Megnyitom a szavazást. Egyes módosító indítás, indítvány mellette, ellene, tartózkodás, Elfogad. Lezárom a szavazást. Kettes. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. Négyes, igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. Ötös szóbeli kiegészítés. Oké, okay. 5 bis 10 erhebt sich dagegen Widerspruch, nicht, dann... Akkor az 5-től 10-ig egy blogban szavazunk, kérem jelezzék. Tartózkodás. Nem világos az eredmény, kérem önöket. Jelezze ki támogatja az ötöst. 5-től 10-ig. Ellene tartózkodás elfogadva. 11-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Elfogadva. 13. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 9. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 14-es szóbeli módosítás. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 15. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 16-os. Igen nem, tartózkodás, elfogadva. 17. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 17-es, bocsánat, 18-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 19. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 20-as, igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. 21-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a 21-es. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk. 23. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es részenkénti szavazás. Első rész. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Második rész. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 26-os. Tömbben szavazunk. Ha? Bis 25 einschließend Block Vote. Ist da ist jeder einverstanden? A 26-tól tehát mellette, ellene tartózkodás. Änderungsantrag 30 in 2. A 30-asnál tar- tartunk, első rész mellett ki ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31-es módosítóján. Oké, okay, 30, eh, no, 31 bis... Tehát 31-től eh, 29-esig eh, kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. A, 20, a 34-est elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Igen. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás, ezt sem látom világosan, elektronikusan ellenőrizők. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli módosító a következők mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Viszonylag szoros, úgyhogy ellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egyértelmű. Jó. A 39-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 40-es két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtok. Második rész igen, nem, tartózkodás nagyon szoros, elektronikusan szavazunk. A második részről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es módosító. Jó, tehát 41-45-ös egy tömbben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 38-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Tehát az állásfoglalás egészéről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nos, 24 igen szavazzal, egy tartózkodással elfogadtuk. Ezzel a kettes, bocsánat, a kilences napi rendi pont az összesített napirendben a 2010-es évi mentesítés az általános költségvetésről. Tanács. Bezogen worden. Das ist der Änderungsantrag 6, der Änderungsantrag 36. Okay, eh, ich hatte gerade unterrichtet, dass... Azt mondják nekem éppen, hogy két módosítót visszavontak, a hatost és a 36-ost. Tehát a hatos és a 36-os. Dann äh, können wir in die, Abstimmung, äh, in die Abstimmung. Akkor kezdjük meg a szavazást, hogyha ezzel egyet tudnak érteni. Az 5-2-3 1 est ki tudja elfogadni, jelezze kész felemeléssel, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 6 Hatost visszavonták, 7-es. igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a hetes módosított. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nézzük. Magáról a határozatról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. A 24 igen szavazattal, nulla ellen szavazattal elfogadtuk. Ezzel a 8-as módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító. Részenkénti szavazás első része. Az első rész mellett ki van ellenszavazat. Második rész ellenszavazat, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tízes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tizenegy. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tizenkettő. Igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a tizenkettest akkor. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom az elektronikus szavazást. Nagyon szoros volt. Elfogadtuk tehát a 12-est. 13 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 14-es igen, nem, tartózkodás, Elektronikusan ellenőrizzük a 14-est, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 15-ös. Mellette ki van? Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 16-os igen nem, tartózkodás, elfogadva. 18-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 19, igen, nem, tartózkodás, nem világos. 19, elektronikus ellenőrzés, megnyitom. Lezárom. Az eredmény teljesen világos. A 17-esnél tartunk mellette, ki van. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, mert nagyon szoros. Megnyitom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk, de nem vett mindenki részt a szavazásban. A kérdés, hogy elfogadható-e? Elfogadtuk-e? Lezárom a szavazást. Hát, épp hogy. Nem, a, a reggeli tornánál mindenki vegyen részt a készfelemezésekhez. pontosan ugyanolyan, mint a reggeli torna, jót tesz a karnak. A 17-esnél tartunk. Nem, erről szavaztunk most, igaz. Mint hogyha még egyszer szeretném, ha szavaznák, de nem kell, mert elfogadtuk. 20-as, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 21-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 23, igen. Nem tartózkodás. Ezt elutasítottuk. 24-es részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 26 6-os, 27-es és 28-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Änderungsantrag 30, wer ist dafür? 30-as. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es. Kiesik. 31-től 34-ig mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, mert nem vagyok biztos magamban. Elektronikusan ellenőrizzük a 31-től 34-eseket. Lezárom. Jó, elfogadtuk. Gond nélkül. A 36-ost visszavonták, 35-ös igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es igen. Ellenőrizzük a 35-öst, rendben van. Megnyitom a szavazást a 35-re. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mondtam, nem? Hát mondtam, hogy elutasítottuk. 37-es, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, módosított formájában elektronikusan. Megnyitom. Lezárom. A szavazást. A záró szavazás eredménye 22 igen, két nem arányban elfogadtuk. Köszönjük szépen. Nézzük a bíróság általános költségvetésének szavazását. Court of Justice. Änderungsantrag. Tehát a bíróságról szavazunk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Tehát akkor így elfogadtuk. Aztán a határozat, hozatalra vonatkozó szavazás mellette ellene elfogadva az egészről elektronikusan is szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Dann paragraf 12 Änderungsantrag. Akkor 12-es bekezdés, 3-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Négyes módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást mellette, illetve Zajlik tehát a szavazás, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Igen, teljesen egyértelműen elfogadtuk. Most pedig a számvevőszék következik. Egyes, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A határozatról összességében elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Most pedig le, még zajlik a szavazást, mindenki szavazott, mindenki szavazott, akkor lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elektronikusan. Ellenőrizzük a négyes módosítást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor le is zárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. E, elnézést, elutasítva mondja az elnök. Tízes módosított, mégiscsak ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva valóban egyértelműen. 11-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, a következőkről nem lehet együttesen szavazni. A 16-os és a 17-es esetlegesen, de nem. Ez sem lehetséges, tehát külön 16-osról mellette ellene a tartózkodás eltasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva,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 És akkor jön is a következő napi rendi pont, gazdasági és szociális bizottságra vonatkozó általános költségvetés, vagy mégsem, de, mondja az elnök. Tehát gazdasági és szociális bizottságról szavazunk. Na tehát négyes és kettes, illetve hármas módosító mellett kiszavaz, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott le, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös és hatos módosító. Amennyiben a másikat elutasítottuk, akkor ez elfogadásra kerül, nem? Tegnap nem így jártunk el, hanem tegnap mindig a következtetéseknek megfelelően elfogadtuk az ellenpárját. Tegnap ilyenkor automatikusan elfogadtuk az ilyen módosítókat, kérdés, mert tegnap is meg akartam kérdezni, hogy hogy ezt most a jogi szolgálat ajánlotta, vagy a titkárság, elnök, a titkárság Javasolta reméljük, hogy helyes ez az eljárás, de én megbíztam bennük, hogy ez egy megfelelő eljárás. Vagy most akkor mindenképpen szeretem mindenről külön szavazni. Én abból indulok ki, hogy ez egy megfelelő eljárás. Csak szerettem volna tudni, hogy, hogy milyen jogra hivatkozunk itt. Hát ez egy kicsit igen nehéz lenne megmagyarázni. Na tehát néhány benfentes uh, info, itt a saját uh, városomra, hazámra hivatkozhatom a nekármenti jogra, de köszönöm Gressle kolléga támogatását. Most szavazunk akkor azonban az egyes módosítóról, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadva. 8-as módosító. Mellette ellene tartózkodás nem világos. Ellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Ki az, aki nem szavazott még? Most lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Kilences két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es és a 15-ös okafogyottá válik. 16-osról szavazunk mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Tehát a 16-osról szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor le is zárom a szavazást. Itt az eredmény szoros 13 igen szavazattal elfogadva. Ezzel pedig 17-es, 18-as, 19-es okafogyottá válik, és a 20-asról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás, hát akkor hogyan is járjunk el, ellenőrizzük a 22-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as mellette ellenem tartózkodás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 35-ösig okafogyott a vannak módosítók, most 36-os, 37-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás. Nem egészen világos, elektronikusan ellenőrizzük a 36-os, 37-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-as, 32-es, megint csak kiesik 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. száros szavazás elektronikusan, tehát megnyitjuk az elektronikus szavazást. Először a 44-esről, ezt ellenőrizzük, 44-es tehát. Elektronikusan ellenőrizzük, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ez szerint elfogadtuk. Igen. Ez csak egy, egy egy jó, hogy a bizottság odafigyel, apró tévedés volt, de most jön a zárószavazás. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, köszönjük szépen! És akkor következőként a régiók bizottságáról szavazunk. Ötös és négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Azt a hármas és a kettes, tehát így ezzel kipipálva egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A határozat egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom az elektronikus szavazást. Világos az eredmény. 23 igen szavazattal elfogadtuk. Három ellenszavazat mellett. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tízes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világos, hogy elfogadtuk. Stász kollégának természetesen örül. Tehát elfogadva, akkor jön a 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kett, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva és akkor záró szavazás az állásfoglás egészéről. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel pedig akkor rá is térünk a 14-es napi rendi pontra, az Európai Ombudsmanra vonatkozó költségvetésről szavazunk. Egyes, kettes módosító kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Határozat egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. És az állásfoglalásról szóló zárószavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor szav... mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Gájár kolléga még itt gyors közjátékot is bemutatott nekünk, és akkor, hogy még nagy mértékben módosítja az eredményt személyes részvételével, de elfogadtuk ezt, az állásfoglalást lezárjuk, ezt a napi rendi pontot, és rátérünk a 15-ös napi rendi pontra. Európai Adatvédelmi Biztosról szóló általános költségvetésre szavazunk egyes kettes módosítóról együttesen szavazunk. Igen, ezekről lehet blogban is szavazni. Tudja, a spanyol verzióban van egy nyelvi módosító is, de együttesen szavazunk mellette ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk, záró szavazás, az állásfoglalással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Akkor elfogadtuk a szöveget. Tehát akkor ezzel is lezártuk ezt a határozatot, és most következik a kettes módosító, a Libe által benyújtott módosító mellette ellene tartózkodás. Világosan elutasítva. Egyes módosító szintén a libétől mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas a libétől szintén mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító a libétől mellette ellene tartózkodás elutasítva és akkor az állásfoglás egészéről, záró szavazás, ismételtem elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egyértelműen elfogadtuk ezt az állásfoglást. So, ich bedanke mich für... Heles, köszönet ezért a gyors szavazásért. Most megszakítjuk ülésünket, de minden előadónak szeretnék köszönetet mondani a tegnapi munkáját és Úgy gondolom, ez tapsot érdemel valóban, és akkor ma délután találkozunk. Köszönöm szépen! Tehát akkor délután találkozunk, megszakítom az ülésünket. Please, another room. Ja. Uh, ein, uh... És egy, még egy kis információ, egy másik teremben ülésezzünk a délután folyamán, tehát ellenőrizzék a termet. Tehát ez a P5P001-es ülésterem és ne felejtsék el magukkal hozni a szavazókártyájukat. Köszönöm szépen!